kérem, hogy mit lehetne tenni konkrétan annak érdekében, hogy a szerzőjogok minden típusának a megsértése, megsértésnek minden típusa elkerülhető legyen, mert számos illegális gyakorlat van ma még érvényben. A törvények, a szabályok jók, csak a betartatással van baj a tagállamok szintjén, tehát sokkal nagyobb fogyasztói tudatosságra lenne szükség, a lehetőségek kiaknázására, például a szakszervezetek által, és technológiai megoldásokra is szükség van, amelyek segítik a fogyasztó védelmet, és ott persze az internet szolgáltatókat is, abban, hogy meg tudják védeni az általuk szolgáltatott tartalmak ö, jogalanyait. Ön a GDP 7%-ában határozta meg a, a virtuális ipar által generált uh, arányt, de érdekelne, hogy általában uh, független az internettől mekkora a bejegyzett uh, termékek, szolgáltatások részesedése az európai piacon. Például ideértem a design termékeket is, a magas exportértékű termékeket. Érdemes lenne talán egy olyan tanulmányt is elvégeztetni, hogy Európában a globális piachoz képest mi a helyzet. Mert az a benyomásom, hogy a pénzügyi válság miatt, ugye én ott a gazdasági pénzügyi bizottságban is ott vagyok, Naponta tapasztaljuk azt, hogy a franchise-ban működő cégek tömegesen kénytelenek elbocsátani munkatársakat, tehát szó sincs egyelőre munkahely teremtésről. Van-e erre vonatkozóan értékelése, adata, hogy mi várható a közeljövőben? több tíz milliárd eurós kiesésről van itt szó tudtommal. A szellemi jogok után ki nem fizetett jogok tekintetében és egyéb kereskedelmi jogok elmaradása, betartatásának elmaradása miatt. Köszönöm szépen elnök úr a szót, és köszönöm ezt a kiváló bevezetőt a biztos úrtól. Emlékeztetni szeretném önt arra, hogy már ezekről a fontos témákról az ön kinevezése előtti szó volt, és ezekben a témákban végre most már tényleg sikert kéne elérni, tető alá kéne hozni ezeket a témákat, és reméljük, hogy tényleg ön lesz az utolsó biztos, aki ezzel foglalkozni kénytelen, például a bejegyzések és szellemi tulajdon kérdésével. Mert már túl régóta vitatkozunk ezekről a témákról. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy van-e ö, nagyjáboli beslés arra vonatkozóan, hogy körülbelül a bíróság mikorra hozza meg a határozatát? ebben a jogalap kérdésben, mert ennek a határidejére, tehát bekövetkezte, befolyásolja a mi parlamenti munkánk időrendjét is. Amikor a szellemi jogokról van szó, a legszélesebb értelemben ideértve az internetet is, akkor pedig különösen sürgős a téma, nem szabad jövő évre elhalasztani ezt, ezt idén kell megoldani mert itt körmünkre égnek ezek a kérdések. Különösen amiatt, mert ahogy ön is tudja, ebben a bizottságban is erről már régóta vitatkozunk, és egyre újabb problémák merülnek föl mégis a tekintetben, hogy a kalózkodás definíciója mi legyen, mit értsünk kalózkodás alatt. Mert ha túl általános a definíció, akkor ennek az lehet a hatása, hogy mindannyiunkra kiterjed a hatája, tehát le kell szűkíteni, azt ugyanakkor a túl szűk a definíció, akkor pedig a szellemi tulajdon jogok birtokosai sérülhetnek. Tehát ez a definíciós kérdés már foglalkoztatott minket, több dokumentumot írtunk erről, és erről érdemes lenne közösen beszélnünk. A sok felvetett téma közül még egyet emelnék ki. Minden ö, dosszi, amelyel majd foglalkozik, valahogy érinti ezt a kérdést, és a mi témáink is mind érintik ezt a kérdést, és ez nem más, mint annak a szükségessége, hogy tovább fókuszáljuk, pontosítsuk a hatás tanulmányok célterületeit. Mert jelenlegi formájukban a hatástanulmányok túl általánosak az Európai Unióban, és ön tudja, hogy a néppárt régóta támogatná annak azt a gondolatot, hogy független szervezet, tehát bízom meg a bizottság a hatástanulmányok elvégzésével. Ezáltal talán növekedhetne a jogszabályok végrehajtási mutatója is. Tud-e erre vonatkozóan nekünk néhány időpontot felvázolni, hogy mikor várható egy ilyen jellegű szabályozás? Köszönöm. Wixler kolléganőnek adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos úr, üdvözlöm Önt a jogi bizottságban. Remélem, hogy gyakran találkozunk majd még a közeljövőben, hiszen nagyon-nagyon sok közös témánk van önnel, az ön portfóliójába nagyon sok minden tartozik, ami minket foglalkoztat. Ami a szerzőjogok munkacsoportjának vezetőjeként ugye feladatom volt, én számos céggel, szerzővel, szerző jogvédő szervezettel tárgyaltam a tavalyi év során, és sokuk véleményét mondom most. Az EU-ban idén úgy néz ki, hogy még nem lehet megoldani mind a 27 tagállam valamennyi polgára számára a hozzáférést a digitális tartalmakhoz. Ugyanakkor a többség azt szeretné, hogy fizessen mindenki a tartalmakért, és hajlandóság is van a fizetés iránt, csak kiderül aztán, hogy amikor országonként tárgyalunk, akkor minden tagállamban más jogi akadályok merülnek föl. Ha minden jogi eljárásban kifizetik az összes jogászt a szerzőjogok tulajdonosai, akkor egyszerűen nincs több pénzük, elfolyik az, amit kapnak a szerzőjogokból. Tehát valahogy még túl bonyolult a rendszer, csökkenteni kéne a tranzakciós költségeket, egyszerűsíteni kéne a jogbehajtás intézményét, mert eh, ha nincs egységes európai egyszerű szabály, akkor a kalózkodásnak nem tudunk véget vetni és emiatt is európai munkahelyek eh, szűnhetnek meg a szolgáltató ágazatban. Ezért érdekelne hogy biztos úrnak milyen tervei vannak, milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy megteremtse a belső piacot a digitális tartalmak területén is 2010-ben, pedig még messze vagyunk ugyebár a Köszönöm szépen, Lichtenberger kollega a következő. Köszönöm szépen, biztos úr, és köszönöm én is a bevezetőjét nagyon jól tagolt, pontos volt. És remélem, hogy... Ó, nem kap fordítást? De mégis. Hogy legyen? Akkor még egyszer elmondom, hogy szívből köszönöm önnek, biztos úr, hogy eh, bevezetőjét elmondta, úgy gondolom, hogy voltak olyan területek, amiket azonban ki kellene elégetvenünk, egészítenünk. Amikor e kérdésről EU állampolgárokkal tárgyaltunk, akkor a márkavédelemmel kapcsolatban, amit ön is érintett, az